Eh, Üdvözlök mindenkit a Foglalkoztatási Szakbizottság ülésén. Szeretném, hogyha a napi rendi pontot elfogadnánk, dolgozhatunk? Úgy látom, nincsen semmiféle megjegyzés ezzel kapcsolatban. Néhány bejelenteni valóm van a tolmácsolással kapcsolatban. Először minden nyelv rendelkezésre áll a finn, máltai és horvát kivételével. Jelelő tolmácsolás lesz a hatos napi rendi ponttal kapcsolatban az Európai Fogyatékosságügyi Stratégiával kapcsolatban. Változások a, a Foglalkoztatási Szakbizottság összetételében. Először Radke úr az EPP frakcióból teljes jogú tag lesz szakbizottságunkban. Üdvözöljük Önt, most már teljes jogú tagként, nagyon örülünk neki. Sven Schulze, aki korábban teljes jogú tag volt, hely, póttag lesz és eh, Grészle asszonyt váltja fel. A harmadik pedig Ray Finch úr az ERDD részéről, szintén kiválik, és Louis Burz asszony az ERDD-től póttaként váltja fel szakbizottságunkban. Mindennyiukat üdvözlöm új pozíciójukban. Akkor nézzük a hármas napi rendi pontot. Kérem, hogy adjuk jóvá a jegyzetüléseket üléseket, köszönöm, ülések jegyzőkönyvét köszönöm. Kezdjük meg akkor a szavazást. Mindenkinek me- megvan a szavazókártyája, remélem, és mindenki elő is készítette. Kezdjük akkor a 117-es módosítával, ami a minimál jövedelem jelentés tervezetre vonatkozik. Igen, a szóbeli módosított, tehát kitámogatja. támogatja? Ilyesliek asszony. Nem, csak nincs itt nálam a kártyám, úgyhogy készfelemeléssel szeretnék. Nem tudom, hogy ez hogy működik, hogy ez elég jó lesz, így jó, így elfogadható? nem tud valahonnan egy pótkártyát szerezni? Okay, perhaps you... Jó, akkor talán most hozták meg önnek? Jó. Köszönöm, hogy elmondta nekünk. Tehát akkor a 117-es módosító. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. Egyes bekezdés, 17-es kompromisszum. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. Százharmincegyes módosító. Igen. Nem tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük. A 131-es tehát ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárhatom a szavazást? Szeretném újra. Megnyitom tehát a 131-esre, és lezárom most a 131-esre a szavazást. Egy szavazat különbséggel elfogadtuk. Jó, akkor próbáljuk meg még egyszer, harmadszorra, harmadszorra is próbáljuk meg. Jasieke asszonyt is bevettük. Nézzük akkor a harmadik és utolsó alkalommal. Nos, elnök asszony, a helyzet az, hogy ketten Eh, nem hozták el a szavazókártyájukat, és kérik, hogy az ő szavazatukat is eh, számolják hozzá. Mindig így eh, jártunk el. Nem mondom azt, hogy most is így kell, hogy legyen, de így szoktuk kezdeni, mindig így kezdjük. Rendben, akkor harmadszorra is. Szavazunk, megnyitom a 100 31-esre a szavazást. Mindenki szavazott, akkor eh, lezárjuk a szavazást. És kinek a szavazatát nem látjuk, Gerike úr? Nemmel szavaz, ellene szavaz és Jesebek asszony. Ez azt jelenti, hogy két opció van. 23-22. 23-a mellette, 22-en ellene. Egy perccel, aki később jött, azt nem számítottuk be, de ha itt lett volna, 22-22 lett volna. Tehát nem, nem, Ákán úr. Köszönöm, elnök úr. Elnézést, de itt vannak szabályok. Harkin asszonyt nagyra becsülöm. Elnézésüket kérem, vissza kell térni a, a szabályokhoz, mindenki szavazókártyával jöjjön, és időben, mert különben lehetetlen szavazni. Valaki azt mondja, hogy térjünk vissza a kezdeti szavazásra. Kérem, elnök asszony, hogy alkalmazzuk a szabályokat, mindenki időben érkezzék, és szavazókártyával, különben a szavazatát nem veszik figyelembe, és kérem, hogy ezeket vegyük jegyzőkönyvbe. Yes, Dziękuję Pani Przewodnicząca. Jasirek asszony, köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék arra emlékeztetni mindenkit, hogy az ügyenthez tartanunk kell magunkat. Ebben az esetben ez azt jelenti, hogy az elnök asszony dönt. Mindig van persze olyan e- eset, amikor okka van annak, hogy nincs itt a, a szavazókártyák, a jelenlét és a szavazat viszont egyaránt fontos. Tehát, ha valakinek nincs lehetősége arra, hogy elektronikusan mondja el a véleményét, akkor legalább hadd tartsuk föl a kezünkkel. Kálisztát a μπορούσε a γίνει és στην Ολομέλεια. Όποιος... Elnök azt mondja, ha így járunk el, akkor a plenárison is ezt tehetjük, hogyha valakinek nincs szavazókártya, akkor felemelje a kezét, és azt mondja, hogy ellenzi vagy mellette van. Nem lehet kétféle szabályal élni. Akinek nincs itt a szavazókártya, az nem vett részt a szavazáson. My attention, that's... A figyelememet arra irányították, hogy megszületett a megállapodás arra vonatkozóan, hogy aki nem, hozja, nem hozza el a szavazókártyáját, akkor nem lehet a szavazatokat ö, beszámítani. Szerintem döntsünk, mert egyébként még négykor is így fogunk ülni. Mr. Lavrile. Lavrile úr. Smetán. Csak két megjegyzés, azt mondom, ma délelőtt az AFKO-ban több kolléga különböző frakcióból elfelejtette magával hozni a szavazókártyáját, és mindig figyelembe vették a szavazatukat gondok nélkül. Itt itt szavazatok ellenőrzéséről van szó, nem pedig név szerinti szavazásról. Azt tehát a cél, hogy a jelenlévő tagok vagy képviselők hogyan szavaznak, nem pedig név szerinti szavazásról van szó. Amikor a plenárison név szerinti szavazás van, és valakinek nincs szavazókártya, akkor nem veszik figyelembe a szavazatát. Most egyszerűen az erőviszonyokat nézzük meg az egyes módosítókat, illetve nem pedig azt, hogy ki hogyan szavazott. Tehát itt az számít, hogy minden egyes szakbizottsági tag szavaz, meghozhassék, akár itt van a szavazókártyája, akár sem. Hogyha, tehát itt mindenféleképpen be kell szemíteni a szavazatot. Yes, we can, uh... uh Igen, teljes mértékben tudunk erről beszélni a következő 30 percben majd. Az elnöki posztomat felhasználom arra, hogy kijelentsem, lezárom a szavazást, és 22 23-22 arányban elfogadtuk. Szerintem lesz eh, eredményünk arra, hogy más szavazásokon majd módosítsunk, pontosan ugyanebben a témában a szavazás eredményén. Nézzük akkor eh, a 137-est, igen, nem, 133-as, ellenőrizzük a 133-ast. Lezárom a szavazást. Van valaki, aki nem szavazhat? És szavazott? Uh, who else do not have but are part of the voting? Uh, Jasoveka asszony az egyetlen, akinek nincs kártyája, és szavazott? Jó. Akkor tehát 22, 22 arányban van, elutasítottuk. 18-as kompromisszum. Igen. Nem. Tartózkodás. Azt hiszem, ezt is ellenőrizzük. Nagyon szoros az eredmény, úgy tűnik. Megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom. Na hát nagyon örülök, micsoda különbség. Akkor ez így egyszerűbb, 24-11 arányban elfogadtuk. 136-os igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 137 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 138 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 104. Ellenőrizzük a 138-at. Megnyitom. Lezárom. Egyértelmű az eredmény, 27 nem szavazattal, és 16 igen szavazattal elutasítottuk. 140 igen, nem. Tartózkodás elutasítva. 145 igen. Visszavonták. 19-es kompromisszum igen. Nem. Tartózkodás elfogadtuk. 153-as módosító. 52-es, mondja az elnök asszony. 153-as javít, igen. Nem tartózkodás elfogadtuk. 154 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 155 igen, nem, tartózkodás ellenőrizzük, ellenőrizzük. Uh, the vote is open. And the vote is... Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. It's carried by... Elfogadtuk két szavazat különbséggel. Ezen úgysem változtatott volna. Mi a gond, kérem? Mozgassa meg a tokjában a kártyáját, hogy működik-e. A következő a 156-os technikai segítség érkezik. 156-os. 156-os igen, nem, tartózkodás elfogadok. 20-as kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadok. 162 igen, nem, tartózkodás elfogadok. 163-as igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 164 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 121-es kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Amendment uh, 100. Compromise. A következő a 21-es kompromisszum igen, Nem, igen, bocsánat, tehát kiegészítő, igen, nem, tartózkodás, ezt elutasítottuk. Nem, akkor ellenőrizzük a 21-es kompromisszum bizt, megnyitom a szavazást, lezárom, 28-11 arányban elfogadtuk. A következő A 170-es igen, nem. Tartózkodás. Ellenőrizzük a 170-est. Bár nem kell. Ki, még egyszer kiem, emeljék fel a kezüket. Igen, nem. Tartózkodás. Akkor ellenőrizzük elektronikusan. A 170-esnél tartunk. Megnyitom. Lezárom. Uh, it's uh, rejected. Amendment one. Igen, elfogadtuk. 172, igen. Nem, a 171-es javít az elnök, igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 172-es, igen. Nem. Tartózkodás, elfogadtuk. 173, igen. És a 174-es együtt. Igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 22-es kompromisszum. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. Ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 22-es kompromisszumot, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást a 22-es kompromisszumra. Ismételjük meg. Technikai hiba miatt 22-esnél tartunk. Nyomják be a gombot, ha mellette vannak, és a másikat, ha <laughs> Lezárom a szavazást. 22 szavazattal elfogadtuk. mondja az elnök asszony. A 186-osnál tartunk, igen, nem, tartózkodás elutasítva. Ellenőrizni akarják? Jó. Megnyitom. Lezárom. elfogadtuk egy szavazat különbséggel. 190-es igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 23-as kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 24-es kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 205-ös, igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 206-os, igen, nem. Én azt mondtam, hogy elutasítottuk, de azért nézzük a 206-ost. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk egy szavazattal. A 207-es részenkénti szavazás először igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Második rész igen, nem, tartózkodás elutasítva. 25-ös kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 215 igen, nem, tartózkodás, nem látom, úgyhogy ellenőrizzük. Megnyitom a 215-ről, lezárom, elfogadtuk egy szavazattal. 216, igen, nem, tartózkodás, elutasítottuk. A 26-os kompromisszum igen, nem. Tartózkodás. Nem látom, úgyhogy ellenőrizzük. A 26-os kompromisszumot megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 27 szavazattal. 27-es kompromisszum, igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 225-ös, igen. Nem. Tartózkodás. Elutasítva. 28-as kompromisszum, igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 233-as módosító igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 234-es igen, nem, tartózkodás, ellenőrizzük a 234-est, megnyitom, és lezárom most a szavazást. Elfogadtuk 29 szavazattal. A következő a 235-ös, igen, nem. Ellenőrizzük a 235-öst. Megnyitom, lezárom. Elfogadtuk 29 szavazattal. 236-os, igen, nem tartózkodás ellenőrizzük, bár szerintem elfogadtuk. Ellenőrizni akarják a 236-ost, és akkor jó, megnyitom. A 236-ról szavazom, lezárom. Elutasítottuk. Egy szavazat különbséggel. 29-es igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. A következő a 30-as kompromisszum igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 31-es kompromisszum, igen. Nem. Tartózkodás, elfogadtuk. A 253-as módosító, igen. Nem tartózkodás. Ellenőrizzük a 253-ast, megnyitom. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 29 szavazattal. 254 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 255 igen, nem, Ellenőrizzük a 255-öt. Megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk egy szavazattal. Még 256 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 32-es kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 266-os komprom- módosító, igen, nem. Tartózkodás. Én azt mondom, hogy elutasítottuk, de ellenőrizzük a 266-ot. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. Elég sok szavazattal. 267 267, igen. Nem. Tartózkodás. Ellenőrizzük a 267-et is. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk két szavazat különbséggel. 268 igen. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk, úgy tűnik. 269-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 270-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 271-es szóbeli módosítóval, az SSD-től mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk kompromisszum a frakciók között, mellette, ellene változkodás elfogadtuk. es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 284-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 286-os mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 35-ös kompromisszum mellette, ellene elfogadtuk. 294-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 295-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 296-os mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrzést kérne. 296-osról géppel szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 297-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ekon 2-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Ekon 5-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Ekon 6-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Ekon 7-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk szerintem. Ellenőrizzük az Econ 7-est. Kérem szavazzanak róla géppel. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 29 szavazat Econ 8-as mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Econ 9-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Ekron 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizni kell az Ekron 10-est, szavazzanak kérem. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk négy szavazattal. Ekon 11 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Ellenőrzést kérnek. Ekon 11 es géppel is. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 27 szavazattal. Ekon 12-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, Ekon 14-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, Ekkor a 14-es ellenőrzés. Jó. Jó, megnyitom a szavazást az Ekon 14-esről. Zajlik a szavazás. Lezárom. Elfogadtuk. Ekkor 18-as első része. Mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész. Mellette, ellene, tartózkodás szerintem elutasítottuk. A második részt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, lezárom. Elfogadtuk 29 szavazattal. Ekkor 20-as, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Preambulum bekezdések. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 25-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ekon E mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 26-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Igen, a 26-osról beszélek. Ellenőrzést kérnek, jó? 26-osról géppel is szavazunk. Lezárom a szavazást. Egy szavazattal átment. 27-es és Econ F megegyeznek egymással. Mellette ellene tartózkodást elfogadtuk. 27-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 28-est szavazzuk most meg, megnyitom a szavazást, lezárom. Elfogadtuk. 30-as módosító, ról nem szavazunk. 29-esről sem, 31-es mellette, ellene, tartózkodásra elfogadtuk, 32-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 3-as kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. 37-es mellette, ellene, tartózkodásra elfogadtuk, 41-es mellette ellene tartózkodás ellenőrzést igényel. A 41-esről kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 24 igennel, 42-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 43-as mellette ellene ellenőriznünk kell a 43-ast. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 29 igen szavazatot kapott. 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, hatos mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 51, nem, négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás jó, hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 52-es mellette ellene nem fogadtuk. 53-as elutasítottuk. Javaslatos kompromisszum mellett, A kompromisszum elfogadtuk. 61-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tízes kompromisszum mellette ellene tartózkodás. A tízes kompromisszumot még egyszer mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 75-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 64-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 11-es kompromisszum mellette ellene elfogadtuk, 74-es mellette ellene tartózkodás szerintem átment, 76-os mellette ellene tartózkodásra elfogadtuk, 77-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrzést kérnek. Jó, akkor a 77 es újra szavazunk éppen. Lezárom a szavazást. Egy szavazattal ment át. 78-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 86-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 13-as kompromisszum mellette ellene elfogadtuk, 88-as mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk 89-es mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 14-es mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 92-es mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 93, 90 elfogadtuk. 94-es mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 95 es mellette ellene tartózkodásra elfogadtuk, 96-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 97-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 98-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 99-es mellette ellene elfogadtuk, százas mellette ellene tartózkodás elutasítva, 15-ös kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. 16-os kompromisszum mellette ellene, ellene elfogadtuk. 109-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 110-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 112 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 112-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 113-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 114-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 115-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 116-os mellette ellene elfogadtuk, Ekon H mellette ellene tartózkodás I vekezés mellette ellene tartózkodás Igen, elfogadtuk. Ellenőrzést kérnek az Econ I módosítójáról. Huszonöt szavazattal elutasítottuk. elfogadtuk. K mellette ellene tartózkodás Ekon Károl géppel is szavazunk. Rem, mellette ellene kézzel szavaztunk. M, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ó, M-et ellenőrizzük? Nézzük. Ekon M, gépileg szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk egy szavazattal. Ekon U mellette eltartókodó. Ellenőrizni kell az nót. Valószínűleg ugyanaz jön ki, mint az előbb. Lezárom. 28-19 arányban megnyerte. Ekon T mellette ellene. Hát elfogadtuk ellenőrzést kérnek. Megnyitom a szavazást, bezárom a szavazást. És visszaállt. P módosítója az vannak mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ekon Q mellette. tartózkodás elutasítottuk. A Q módosítót ellenőrizzük, lezárom a szavazást, elfogadtuk. Ekon U mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Ekon V mellette ellene tartózkodás helyett ellenőrizzük. Negyvennégy kettő ellenében elfogadtuk. Most ennek a külön módosítók egyes, mellett ellene elfogadtuk, kettes módosító mellette ellene elfogadtuk, Hármas kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 16-os, 6-os mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 7-es, 8-as együtt mellette ellene elfogadtuk. 9-es mellette ellene tartózkodás kiderült, 10-es mellett ellene tartózkodás 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 12-esről is szavaztunk, de most külön megszavazhatom mégis mellette. Nem kell külön megszavaztatni együtt, akkor 13-as. 13-as mellette, és a 14-es is 13-14 együtt, igen, tessék mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. Együtt néztük a kettőt. Lezárom a szavazást. 10 szavazattal nyert. 15-ös mellette, ellene elfogadtuk, 16-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. Tizenhatost ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom azt. 28 szavazat támogatja, 17-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 18-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. De nézzük meg a 18-as módosítót külön. De, tiz, igen, megnyitom a szavazást. Leszárom azt. Elfogadtuk. 19-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 20-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 21-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. És az Econ Géz módosító mellette, ellene, elfogadtuk. Most az egész módosított jelentés tervezetről kell szavaznunk mellette. Név szerinti a szavazás, név szerinti lezárom a szavazást. 36 szavazattal, 7 ellen szavazat mellett kapta meg a támogatást. Köszönjük az előadónak! És akkor most rátérhetünk a következő jelentésre. Trumps asszony jelentése az eurózóna gazdasági politikájáról, hármas kompromisszum mellette, ellene, Hármas kompromisszum. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 41-es módosító. Négyes kompromisszum mellette mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 47-es módosító elfogadtuk. 49-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nem? Nézzük meg akkor a géppel. Megnyitom a szavazást. 49-esről lezártam azt, és elutasítottuk 42-vel 6-os módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 57-es mellette ellene tartózkodás Szerintem elutasítottuk. 57-es nézzük meg. Mert megnyitom a szavazást az 57-esről. És le is zárom azt. Elutasítottuk. 58-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 7-es kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. 64-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 66-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 67-es. Igen, nincsen 68-as. Ja, de a 68-as első részéről kell szavaznunk. Név szerint ráadásul. Hányan támogatják azt, hogy legyen név szerinti szavazás a 68-asról? Mm-hmm. elég jelentkezőnk volt, 11-nél több, ahhoz, hogy népszerint szavazást tartsunk róla, a 61-esről, ugyanis annak is az első részéről. 61, 1. Megnyitom a szavazást. A 67-es első részéről szavazunk, illetve a két szavazás összeért. 40 különbséggel. Most a második részről. Arról nem kell. Az SSD név szerinti szavazást kért a második részről. Van-e bárkinek ellenvetése? Versek asszony a második részről név szerint fogunk szavazni, még mindig a 67-esről van szó. Megnyitom a szavazást, a név szerinti szavazást. Elutasítottuk. Harmadik rész. Erről nem kell szavazni. Megegyezik, nem? Az SZSD frakció név szerinti szavazást kezdeményez. Erről szavazunk. A hármas részről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 73-as részenként, első rész, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész, ki támogatja, ki ellenzi. Szerintem elfogadtuk. ellenőrizzük a második részt, megnyitom. A 73-as második részéről szavazunk. Elutasították kollégák. 75-ös szóbeli módosító néppárt nyújtotta be. Vezette. Ki 11-en legalább, igen. Oké. Okay. You want to know? Uh, Jó, akkor mit szeretnének? That means that we vote on the uh, original. Jó, akkor a, azt mondom, hogy az eredeti módosítónról szavazunk. 75-ös igen szavazat, nem tartózkodás. Szerintem elutasítottuk, de ellenőrizzük. A 75-ösnél tartunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a 75-ösről. Elutasítottuk 23 szavazattal. 76-os, igen, nem, tartózkodás elutasítva. 13-as kompromisszum, igen, nem, tartózkodás elutasítva, 79-es ellenőrizzük akkor a 13-as kompromisszumot, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk egy szavazattal. 79-es módosító első része. Igen, szavazat. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk szerintem. Második rész 79-es. Igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 80-as. Igen. Nem tartózkodás, elfogadtuk. 81-es igen, nem, tartózkodás elfogadva. 10-es kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 9-es igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 87-es igen, nem, tartózkodás elutasítva. 88-as igen, nem, tartózkodás. Szerintem lehet, hogy elutastuk. Én azt javaslom, hogy ellenőrizzük. A 88-asnál tartunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Mindjárt, mindjárt lezárom, mindjárt. Elutasítottuk 26 szavazattal. 89 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 90 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 91 szóbeli módosító az SND-től, igen, thank you. Uh, Igen, köszönöm. Akkor ez azt jelenti, hogy az eredeti szövegről szavazunk, nem a módosítóról. Igen. Nem. Tartózkodás. Ellenőrizzük. Megnyitom. Hát 30 szavazattal elfogadtuk. Elfogadtuk. És akkor a 93-as, igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 94, igen, nem, tartózkodás elutasítva. 95, igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 96 igen, részenkénti szavazás, első rész, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük a második részt, megnyitom, és lezárom. Elfogadtuk 30, 26 eh, szavazattal, 97-es eh, igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Igen, nem, tartózkodás elfogadtuk, 99 eh, igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Százas részenkénti szavazás első rész igen, nem, tartózkodás elfogadtuk, második rész igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 101-es. Igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 11-es kompromisszum. Igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 12-es kompromisszum. Igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 100 Nem, a második rész, a 104 második része, a 12-es kompromisszum kiegészítéseként. Vannak annyian, hogy jó, akkor név szerinti szavazás a második részre, ami azt jelenti, hogy hogy név szerinti szavazás, megnyitom. Tehát a 104-es módosítóról szavazunk, a második részéről. Lezárom. Elfogadtuk 24 szavazattal. 107-es szavazat. Részenkénti szavazás az EPP kérte. Első rész igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Második rész igen, nem, tartózkodás. Ellenőrizzük a második részt, 107-es módosító második részt megnyitom, lezárom, elutasítottuk 23 szavazattal. 108-as igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 109 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 111-es. Azért állnak fel, mondja az elnök asszony, és a tolmács nem hallja a folytatást. Igen, épp elegen vannak. Név szerinti szavazás lesz tehát a 111-es első részéről. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk 24 szavazattal. Második rész. Igen. Nem, ez is név szerinti szavazás, igen. Második rész, az a 111-es módosítója, lezárom a szavazást. 37 szavazattal elfogadtuk. 112 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 113 igen, részenkénti szavazás az EPP kérésére. Első rész igen, nem, Első résznél tartunk igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük a második részt, megnyitom a szavazást a második részre, 113-asnál tartunk, lezárom a szavazást, elutasítottuk. 27 szavazattal. 114-es igen, nem, tartózkodás elutasítva. 115-ös igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 116-os igen, nem, tartózkodás elutasítva. 117 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 120-as igen, nem, tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 120-ast, megnyitom, lezárom. Mindenki szavazott. 25 szavazattal leszavaztuk. 121-es szóbeli módosító az SND-től. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadok. 122-es igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 123 igen. Nem. Tartózkodás elfogadtuk. 124 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 125 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük a 125-öt rendben, megnyitom, lezárom, elutasítottuk 28 szavazattal. 126-os kieség, 127-es, igen szavazat, a, a 127-esnél tartunk. Tehát ki van mellette? Ellene? Elfogadtuk. 128. Igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 129. Igen, nem, tartózkodás, el, elutasítva. 130. Igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 131. Igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 130, 132 kiesik, 133-as, igen, nem, tartózkodás, szerintem elutasítottuk, 130, 4, igen, nem, tartózkodás elutasítva, 135, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. A bevezető rendelkezések egyes igen, nem, tartó elutasítva, kettes igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk, hármas igen, nem, tartózkodás, elutasít, elfogadtuk, négyes igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük a négyest, Megnyitom. Az ECR-nél egyel több van, tehát most rendben van. Elutasítottuk hat szavazattal Vajlan asszony módosítóját. Ötös igen, nem, tartózkodás elutasítva. Hatos igen, nem, tartózkodás elutasítva. Hetes igen, nem, tartózkodás elutasítva. Nyolcas igen, tartózkodás elutasítva. Kilences igen, nem, tartózkodás elutasítva. Tízes igen, nem, tartózkodás elutasítva. 11-es igen, nem, tartózkodás elutasítva. Akkor nézzük az egyes kompromisszumot. Igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 15-ös igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 17-es igen, nem, tartózkodás elutasítva. 19 igen, nem, tartózkodás el, elfogadva. Kettes kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 25-ös igen, nem, tartózkodás elutasítva. 26-os igen, nem, tartózkodás elutasítva. 27-es igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 28-as igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 29 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 30 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 31-es, igen, nem, tartózkodás elutasítva. 32-es, igen, és 33-as együtt, igen, nem, tartózkodás elutasítva. 34 igen, nem tartózkodás elutasítva. Jó, akkor ellenőrizzük. A 34-est megnyitom. Megint egyet több szavazat jött be az ECR-től. Még mindig egyet több van. Rendben. Mm, lezárom a szavazást. Elfogadtok 27 szavazattal. Ebben az esetben pedig mindegy, hogy most egyel több van, vagy sem. 35-ös igen, nem. Tartózkodás elfogadtok. 36-os igen, nem. Tartózkodás elfogadtok. 37 igen, nem tartózkodás elfogadtuk. És ezzel eljutottunk eh, a véleménytervezet módosított formájáról név szerinti szavazással. Lezárom a szavazást, ami azt jelenti, hogy a jelentést 34-10 arányjal elfogadtuk. Gratulálunk az előadónak a munkájához. Thank you for being part of the... Köszönöm, hogy részt vettek a szavazáson. Most a Foglalkoztatási Bizottság további rendi pontjai következnek. Az Európai Fogyatékos Ügyi Stratégia témánk. Jelnyelvre is van tolmácsolás. És az önök előtt található kártyát használhatják, ha túl gyors, amit mondanak, sőt sárga kártyát is föl lehet tartani, lassítást kérnek. Néhány perc szünetet tartunk, és akkor a hatos napi ponttal folytatjuk.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 Okay, we are only five. Jó, csak 5-6 perc. 5 hát- 56 perc elmaradásunk van, ami azt jelenti, hogy azonnal el kell kezdjük, és a hatos napi rendi pontnál tartunk, ami az Európai Fogyatékosság ügyi stratégia végrehajtása. Tisztában vagyunk a döntések végrehajtásának jelentőségével. Mint mondtam korábban, hogyha nehéz vagy bonyolult a tolmácsolást követni, akkor kérem a sárga kártyát használják, ha gyors vagy probléma van, akkor a piros kártyát, úgyhogy így tudjuk majd kezelni a helyet, a helyzetet. Nos, ezzel egyből meg is adom a szót az előadónak. A foglalkoztatás ügy, ügyi szakbizottság mai megbeszélésén majdnem több mint 400 módosítót kell végig gondolnunk, amelyet Stevens asszony jelentés tervezésé, jelentésére, a fogyatékosságügyi tervezésére kapott. Megadom ennek a szót, Stevens asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák! You might remember that... Talán emlékeznek arra, hogy egy évvel ezelőtt a parlament plenáris termében itt Brüsszelben konferenciát tartottunk. A konferencia a többnyelvű örökséget ünnepelte, és ezek között az európai jelelési nyelveket is. Nagyon sokan ott voltak ezen az egyedülálló eseményen, ahol az összes európai nyelv és, és jelelési nyelv számos tolmással egy teremben dolgozott. Fantasztikus, hihetetlen esemény volt, óriási energiát ad nekem arra, hogy folytassam a munkát. Gondolom kollégáim ezzel, egy, ezzel egyetértenek. A tavalyihoz hasonló események nagyon fontosak, hiszen a fogyatékosság, a nyelv és a, az akadálymentesítés hozzáférhetőség kérdését húzzák alá. Adjunk a bizottságnak most kézzelfogható célokat, útmutatókat arra vonatkozóan, hogy az Európai Fogyatékosságügyi Stratégia 2020 után is hogyan tudja minden fogyatékossággal élő érdekét szolgálni Európában. Ami a módosítókat illeti nagy örömömre szolgál. Igazuk van, hogy azt mondják, hogy több mint 400 módosító volt, és szeretnék mindenkinek köszönetet mondani a munkájáért és nagyon örülök annak is, hogy elmondhatom, hogy az összes módosítómat nagyon sok kollega támogatta a teremből, és a fogyatékossági intercsoportból is. Ezt köszönöm önöknek, köszönöm a támogatást. Meggyőződésem, hogy ez elsősorban annak tulajdonítható be, hogy ahogy korábban bejelentettük, a módosítóimat szoros konzultációt követően fogalmaztuk meg, a fogyatékosságügyi szervezetekkel konzultáltunk, és nem csak az általános felfogásokat, hanem a a szervezet tagjainak speciális igényeit is figyelembe vettük. Az összes fogyatékossággal élő érdekét igyekszem bevenni az új stratégiába. Különösen az európai kezdeményezésekre összpontosítottam, ahol az EU valóban tehet valamit, és kimutathatja, hogy milyen többletértéket jelent az Erasmus Plus program a CRPD megfelelő elhelyezési intézkedéseket akar bevezetni. Az Európai Fogyatékosságügyi Kártya szintén projekti, pozitív projekt, ami hosszú távú előnyöket jelent majd az Európai Parkolókártyához hasonlóan. Nézzük most a kompromisszumos javaslatokat. A módosító kompromisszumos javaslatokat tegnap küldte meg az árnyék előadóknak. Sikerült számos módosítót bevenni a kompromisszumokba ezek között a FEM szakbizottság módosítóit is. Szeretnék biztosítani mindenkit arról, hogy nem pusztán megismételjük a tavalyi jelentést a CRPD végrehajtásáról, hanem arra figyelünk, hogy mi az előttünk lévő út, és milyen a fenntartható konkrét stratégia. Ennek elérése érdekében azt tervezzük, hogy legalább két árnyék előadói ülésünk lesz, nagy valószínűséggel a 41. és vagy 42. héten és hálás lennék, hogyha megjegyzéseiket, az üléseket megelőzően küldenék be, és akkor így fel tudnánk gyorsítani a tényleges üléseket. Kedves kollégák, befejezésképpen hadd mondjam el, az átfogó és teljes jelentés érdekében azt szeretném kérni önöket, hogy vegyék figyelembe a fogyatékosságügyi szervezetek által benyújtott módosítókat, és nézzék melyek azok a, és próbáljanak olyan kompromisszumos megoldásokat találni, amelyeket minden párt tud támogatni. A tavalyi, évi, a tavalyi jelentés óriási siker volt, és remélem, hogy az idei is hasonlóan a, a szakbizottság és a plenáris is eh, támogatni fogja. Szeretném a figyelmüket köszönni, és biztos vagyok abban, hogy célirányos jelentésünk lesz, és minden európai számára hasznos lesz. Köszönöm a figyelmüket, várom a megjegyzéseiket. Most is és később is. Okay, thank you. Um... Köszönöm szépen. Megadom a szót eh, Elsiek asszonynak, kép Plura urat képviseli. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnök asszony. A távolévő képviselő nevében szeretném elmondani, tisztelt kollégák, hogy átolvastam az anyagot, és itt van ugye ez a több mint 400 módosító, ez mutatja, hogy mennyire fontos a fogyatékosság ügyi európai stratégia. Nagyon sok módosító gazdagítja a jelentés szövegét, nagyon sok fontos szempontot vetnek ezek fel. Sok kolléga vetette fel a stratégiai alapok hasznosságának kérdéskörét, hogy támogatni lehessen a magán személyek és az országok közötti összeköttetést annak érdekében, hogy a stratégiai céljait meg lehet sem valósítani. Az európai alapoknak ezen kívül támogatniuk kellene sokféle gyógy kezelést is, amelyek nagyon költségesek, olyan személyek esetében, akik nem tudnak bekapcsolódni a társadalmi szociális életbe, tehát itt a legjobb technológiákat kellene használni, hogy a hozzáférhetőséget, akadálymentesítést erősíteni lehessen. Nagyon sok kolléga nyújtott be módosítót az oktatással kapcsolatosan, a foglalkoztatással kapcsolatosan, ezek is nagyon fontos szempontok, mert az oktatáshoz való hozzáférés, a tanácsadás, a képzés, a fogyatékossággal élő személyek felvételi politikája nagyon fontos annak érdekében, hogy a lakosság nagy, jelentős része ki tudja bontakoztatni képességeit. Aztán vannak még itt módosítók, amelyek intézmény szintű problémákat vetnek fel, mint például a rugalmasság hiánya, és ez meg akadályozza, hogy az adott fogyatékossággal élő személy munkát kaphasson. Kedves Helga, kedves kollégák, azt hiszem, hogy ezen módosítók révén egy hatékony jelentést tudunk kidolgozni. Köszönöm. Thank you, uh, madam. Köszönöm szépen. Blinkedin Schulte asszony nincsen itt, de Evelyn Regner itt van, úgyhogy ő kap szót. Köszönöm szépen én is említette, Vinkriőcsérte asszony nem tud ugyan ma itt lenni, de megkért, hogy közvetítsem azt, amit el kívánt mondani. Ez pedig a következő. Az SSD árnyék előadójaként 37 módosítót nyújtott be, ezek a következő témákról szólnak. Az idős személyek jogaira kapcsolatosak, részben, mert úgy gondolja, hogy a, a fogyatékkal élőkre vonatkozó stratégia az időseket is érinti, továbbá az ideiglenes fogyatékkal élőkről is beszélne, az úgynevezett funkcionális korlátokkal élőkről beszél, akik ideiglenesen nem tudnak hozzáférni bizonyos dolgokhoz, és fontosnak tartja, hogy hivatkozzunk a megelőző intézkedések fontosságára is, ideértve a munkahelyi egészség és biztonság szabályait, illetve a fogyatékkal élők aktív részvételét ösztönözze a munkaerőpiacon. Az EU hozzáférhetőségi követelményeit minden közlekedési járműre kiterjeszteni, és valami nagyon gyakorlatias ötlet ez, a 112-es hívószámot minden fogyatékkal élő számára hozzáférhetővé tenni különböző technológiákkal. Egy további módosítóban leírja, hogy örül, hogy a a diszkrimináció ellenes irányelv területén a tanács áttörést ért el, és azon lenne, hogy a 2030-as fogyatékosokra vonatkozó stratégia az inkluzív szociális eh, védelmi rendszereket teljes körűen megvalósítsa Európa szerte, és garantálja ezzel valamennyi fogyatékkal élő teljes életciklusában a hozzáférést. A tagállamokat felszólítja, hogy a szociális védelem met terjesszék ki számos eddig le nem fedett területre. Köszönöm, köszöni az én számon keresztül önöknek a módosítókat, Helga Stevensnek pedig köszöni a kiváló munkát, és várja, hogy ennek a hosszú, komoly munkának végül is koronát tehetünk a tetejére. Harkin asszony, köszönöm szépen! Mivel már többször is megköszöntem Helga Stevensnek a munkáját, ezt most ö, nem nyújtom hosszúra, de megismétlem. Én is aláírtam a legtöbb módosítóját, egyetértek velük, amelyekhez pedig nem csatlakoztam, azokkal is egyetértek, csak még vannak nyitott kérdéseim azokkal kapcsolatban. Ide értem például azt, amit ő is említett, hogy az Erasmus program CRPD e kompatibilis legyen. Szerintem a szakbizottságnak erre nagyon erősen törekednie kellene, és a hozzáférhetőségi törvényel kapcsolatban is van néhány megjegyzésem, illetve a saját módosítóimról beszélnék most röviden. A sajátjaimmal a, a független életvitelt szeretném segíteni. Ugye tegnap volt Brüsszelben a Freedom Drive, és mind a 28 tagállamból több mint 300 résztvevő vett részt ebben a versenyben, ez két évente ismétlődik. Az a célunk, hogy a diszkrimináció ellenes irányelv a tanácsban átmenjen, de sokkal erőteljesebb fogalmazásban, mint ahogy eddig láttuk, az előadó is erre törekszik. Számos módosítónk van az AD3-vel kapcsolatban. Ezek közül néhány tovább menne, néhány pedig szerintünk megy túl messzire, és mi fékeznénk, illetve azt mondanánk, hogy egy másik jelentésbe tartoznak, egy jogalkotási természetű jelentésbe. Több mint két alkalommal puhítottam a nyelvezeten, az NSI 3-as kapcsán. Nem tudom, hogy a többi kolléga ezt hogyan látja. Van egy kérdésem is, ugyanis a módosítók közül sok szól a helyettesítő döntéshozásról. Én ezen a területen nem rendelkezem tapasztalattal, de azt érzékelem, hogy ez egy nagyon kényes terület, és itt nagyon körültekintően kell fogalmaznunk, úgyhogy azt javaslom, hogy ezekről még legyen vita. Nyitott vagyok a saját módosítóim kapcsán is még további eszmecserékre, és különösen azokban a módosítókban, amiket még nem egyeztettem a fogyatékosság ügyi szakért kettővel szívesen hallgattam meg a véleményéket. A kompromisszumos módosítókat még nem volt időm megnézni, de mivel eh, Helga módosítójának többségével egyetértek, eh, szinte biztos vagyok így vakon is eh, abban, hogy ezeket Helga jól tudja majd kezelni, és be tudja majd fogadni többségileg. Köszönöm szépen a konstruktív együttműködést. Köszönöm. Kuneva asszony következik, parancsoljam. Kedves kollégák! Mindenek előtt szeretnék gratulálni Stevens kolléganőnek a remek munkáért, melyet végzett az Európai Fogyatékosság ügyi stratégia tárgyában. Figyelembe vette a fogyatékossággal élő személyeket képviselő szervezetek véleményét, és ez mindenképpen kedvező. Ezért is döntöttem úgy, hogy támogatni fogom ezt a kezdeményezést. Azonban szeretnék kitérni néhány szempontra, melyek szerintem újra be kellene illeszteni ebbe a stratégiába. Most csak néhány példát ragadnék ki, hogy hozzájáruljak ez a mai vitánkhoz. Fontosak a szórakoztatási tevékenységek is, hogy a fogyatékossággal élő személyeket integráljuk, fontos a bevált gyakorlatok cseréje, hogy a fogyatékossággal élő személyek önálló életvitelt tudjanak folytatni. Aztán itt van a hozzáférhetőség kérdése, az akadálymentesítésé, akár a termékekre, akár az idegenforgalmi, a turisztikával összefüggő termékekre gondolok, és fontos még a pozitív megkülönböztetés fogalma is. Például kvótákat kellene előirányozni a fogyatékossággal élő személyek esetében a munkahelyi felvételnél. Ezen kívül a megszorítási intézkedések nem hathatnak ki a fogyatékossággal élő személyek védelmének szintjére. Aztán itt van még az egyenlőséghez kapcsolódó intézkedések kérdése. Meg kell védeni ezen személyek egyenlőségét, gyakran esnek ugyanis megkülönböztetés áldozatává. Aztán a figyelemfelhívó kampányok is nagyon fontosak, hogy a közvélemény figyelmét ráirányítsuk erre a problémára, ez hasonlóan fontos. Aztán a szexuális reproduktív jogok védelme is rendkívül fontos a fogyatékossággal élő személyek esetében, valamint az erőszak erőszakos gyakorlatok elleni küzdelem. Ezek a fő elemei azon módosítóknak, amelyeket jó magam benyújtottam. Ismétlem, hogy úgy vélem, hogy jelentéstevőnk által végzett munka példaértékű. A munkaprogram ezen témakört illetően meglehetősen intenzív, nagyon fontos tehát, hogy valamennyien együttműködjünk, és a megfelelő irányba tudjunk elmozdulni. Nem lehetnek félreértések, vagy egyetlen értések ezzel a témával kapcsolatosan. Köszönöm. Köszönöm szépen. Zdanoka asszony következik. Köszönöm, elnök asszony. Támogatom az előttem szólókat. Nincs túl sok bajunk a szöveggel, alapvetően konszenzusos az, és egyetértünk, hogy itt az Európai Uniónak bizonyítania kell, hogy jogalkotásilag is képes hajlandó a fogyatékkal élők és a funkcionális korlátokkal élők életén javítani, és a társadalmi integrációjukat segíteni. Számos módosítót nyújtottunk be mi is, azokon a területeken, amelyek számunkra különösen fontosak, foglalkoztatás, oktatás, szociális védelem. Köszönöm Stevens asszonynak mindazt, amit itt a kompromisszumokba. ezek a kompromisszumok és hogy mi megy át közülük, és milyen hatást keltenek, ezek még nem láthatók pontosan, de remélem, hogy jók lesznek a kompromisszumok, és ambíciózusok és eredményt érnek el. Köszönöm szépen Steven asszonynak, és várom a további együttműködést. Köszönjük. Laura Ágia nincs itt az zfdd től és helyettest sem küldött. Akkor Joel Malá az INF-től következik, akit viszont helyettesítenek Mata úr talán? Köszönöm. Elnézést szeretnék kérni, kimenteném Malen urat. Okay, then we follow. Uh, Akkor a többi felszólaló következik, jelentkezésre, de Perinszki úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Rövid leszek. Bulgária kapcsán van némi mondani valóm. Tisztelt elnök asszony, nagyon fontos, hogy az európai stratégia megvalósuljon, ambíciózus legyen. Ez volt az egyik prioritásunk. Az ugyanis, hogy a lehető legjobb megfogalmazásokat sikerüljön beépíteni a szövegbe. És ezek által megértessük minden olvasóval, hogy ez a probléma minden tagállamban fennáll, és amit Stevens asszony az elején elmondott, arra reflektálnék. Említette ugyanis, hogy az év első felében az Európai Parlamentben volt egy konferencia ebben a témában, és itt kiemelném és megerősíteném, hogy ennek a konferenciának tényleg nagyon komoly hatásai voltak. Érezhetően többen megértették, hogy energetikus, gyors fellépésre van szükség a stratégia minél előbbi megvalósítására. Kiderült, hogy az Európai Unió néhány országában még egyáltalán nincsenek rendelkezések a jelnyelvre vonatkozóan, ilyen például Bulgária. És a konferencián derült ki az is, egy bolgár csoport révén, akik egymás között jelnyelven beszéltek, jelöltek, hogy amikor visszatértek Bulgáriába, akkor a konferencia hatására elérték, hogy törvényjavaslat fogalmazódjon meg, Bulgáriában is, ez azóta is folyamatban van ennek a elfogadtatása, és ezt Steven Sassonynak köszönhetjük, ezt a megtermékenyítő ötletet, és persze a szakmai támogatást, amely révén ezt tényleg be lehetett nyújtani, olyannyira, hogy ez szavazásra került, de sajnos a szavazáson a parlamentben más érvek ö, is ö, belekerültek a latba, és emiatt nem kapták meg a többségi támogatást ezek a, az elképzeléseink. De még így sem vesztettük el a reménységünket, mert úgy gondoljuk, hogy korszakalkotó és jókor megfogalmazott célokat követünk, és előbb-utóbb ezekből valami lesz. Esetleg megpróbálunk majd egy másik enyhébb törvényjavaslatot tenni, benyújtani, és más tagállamok kollégáival együttműködve, koordinálva okosabb eljárni. Köszönöm szépen valamennyiüknek a támogatást, és különösen Stevens asszonynak, akitől nagyon sokat kaptunk. Köszönöm magát a jelentést is, annak megírását, és bízom benne, hogy ebből egy nagyon jó szöveg jön ki majd a végén. Köszönjük szépen, nagyon érdekes volt Kósa úr. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Én is szeretnék gratulálni Stevens asszonynak kiváló munkát végzett, és korábban különböző megbeszéléseken is elmondtam, hogy mennyire fontos, hogy a civil szervezeteket bevonjuk ebbe a folyamatba, de mostantól már kizárólag rajtunk múlik, hogy milyen lesz a végeredmény. Nagyon sok módosító érkezett, és gondolom, hogy nem véletlen, hogy ennek nagy részét több képviselő együtt írta alá. Magam is több mint 50 olyan módosítót írtam alá, ahol más képviselővel együtt vagy volt a javaslattevő. Maga a szöveg a végén biztos vagyok benne, hogy kiegyensúlyozott és előremutató lesz. Én három dolgot szeretnék kiemelni, illetve hangsúlyozni. Nagyon-nagyon fontos, hogy olyan szöveg szülessen, ami határozottan nyomást gyakorol a bizottságra, hogy minél jobban végrehajtsa. Legyünk őszinték egymással, eddig nem igazán igyekeztek, hajtották magukat a bizottságokban, tehát voltak pozitív fejlemények, de hát az idő arányosan nem tartunk ott, hogy ott, ahol kellene. Tehát ez az egyik. A másik, hogyha voltak olyan programok, projektek, Eh, amik pozitívak, előremutatóak eh, is voltak, akkor igenis és eh, a legkeményebben kell a bizottságnak ezt folytatnia, hiszen látszik, hogy költséghatékony, eredményes és valóban segíti az önálló életvitelt. Hogy miért van az, hogy a, a bizottság különböző okokra hivatkozva nem folytatta. Az Európai Parlament saját forrásából 2013-ban finanszírozott egy projektet, eh, ez az eh, InSign eh, projekt volt, ami online videós jelnyelvi tolmácsolás volt. Ezt én magam egy német képviselőtársammal együtt javasoltam és támogatta a parlament. 750 ezer eurós projektről beszélünk Két éves program volt, ez mi volt a célja? Az Európai Uniós intézmények, a parlament, a tanács elérhető legyen a siket emberek által egész Európában. A két éves projekt végeztével lehúztuk a rolót, nem történt semmi. Most ott állunk 2017-ben, hogy Európában a siket emberek nem tudják elérni a képviselőket, mert nincs akadálymentesítés. Kész kidolgozott, működő rendszerről beszélünk, tehát nem egy kísérletről. Ez egy működő rendszer, készen áll. A bizottság többször, többszöri kérésemre különböző indoklásokkal mondta, hogy elemzik, hogy felmérik, majd meglátják, és 2017-ben, két évvel az európai parlamenti választások előtt az Európában élő egymillió siketember nem tud kapcsolatot teremteni a képviselőkkel. Hát én úgy gondolom, hogy ez megengedhetetlen. Tehát erre nézve én beadtam egy módosítót, és nagyon kérem a képviselőtársakat, hogy támogassanak engem ebben. A harmadik gondolatom az arról szól, a stratégia és a végrehajtás közötti kapcsolat, ezt erősíteni kell. Szerencsére már előre haladott állapotban van az akadálymentesítési csomag, és ez befolyásolja a fogyatékos stratégiát az Európai Unión belül. Fogjunk össze, és nyomjuk a tanácsot, hogy mielőbb lépéseket tegyen. Mi már ezt elfogadtuk az első olvasatot, most a tanácsot kell felhívni, hogy mielőtt válaszoljon nekünk. Thank you. Köszönöm szépen. Ez azt jelenti akkor, hogy a következő előadót szólíthatom fel, Jesárjek asszony. <clears throat> Köszönöm, elnök asszony, én is szeretnék szívből köszönetet mondani a jelentéstevőnek. A remek munkáját meg vagyok győződve róla, hogy a jelentés valóban segíteni fogja a fogyatékossággal élő személyeket. Marek Plura, amit írt, arra utalnék, ugyanis nagyon fontos, hogy létrejöjjön egy európai rendszer a fogyatékossággal élő személyek támogatására. Annak érdekében, hogy ezen személyek önálló életvitelt folytathassanak a helyi közösségekben. Ez rendkívül fontos. És még valami a fogyatékossággal élő személyek tehetségét kell kibontakoztatnunk. A munkaadó ne féljen attól, hogy fogyatékossággal élő személyeket alkalmaz. És azt hiszem, hogy ez a probléma nem hagyható csupán a fogyatékossággal élő személyeket tömörítő szervezetek kezében. Azt hiszem, hogy számunkra megtiszteltetés kell, hogy legyen az, hogy a fogyatékossággal élő személyek tehetségét kibontakoztatjuk. És még valami végezetül, ami talán ellentmondásos, van néhány gondolatom, amely esetleg vitát gerjeszthet a jövőben. El kell, hogy mondjam, hogy nem szeretem a fogyatékossággal élő fogalmát, hiszen valamennyien bizonyos értelemben fogyatékossággal élőek vagyunk. A fogyatékossággal élő személyek egész egyszerűen különleges tehetségekkel, képességekkel rendelkező emberek, és minden áldott nap több akadályjal szembesülnek, sokkal többel, mint a többiek, mint más emberek. Nekik kiegészítő képességeik, plusz tehetségeik vannak, és a fogyatékossággal élő személyeket különleges tehetséggel élő embereknek kell tekintenünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kérdezem, Gráncs asszony, a részlegvezető nem, de Szencia asszony van itt. Akkor öntől kérdezem, hogy szeretne hozzátenni bármit a foglalkoztatási főigazgatóság nevében. Köszönöm szépen. Szeretnék azokhoz csatlakozni, akik megköszönték az előadónak az eddigi erőfeszítéseit, a, és több módosítóval tisztázta, tisztázott több kérdést, amit figyelembe kell venni akkor, amikor a stratégiát akarjuk végrehajtani. Minden egyéb hozzászólást fontosnak tartok. Úgy gondolom, hogy a módosítók rámutatnak arra, hogy milyen sok elem, sok terület van, ami befolyásolja a stratégia végrehajtását. A kérdés esek közül néhányat kiemelnék. Esélyegyenlőség nemek között, ami szintén valami olyasmi, amit, amiről nem szabad megfeledkeznünk akkor, amikor a különböző programokat vajtjuk végre. A, az akadálymentesítés és ennek a, az előrehaladása, fejlesztése nagyon fontos, de nem lenne tisztességes, hogyha a foglalkoztatási kihívásokról nem beszélnénk. Meg kell majd nézzük a jelentés konkrét ajánlásait, és meg kell próbálnunk majd a jó ötleteket, innovatív elemeket végrehajtani. Szeretném kiemelni azt, hogy a fogyatékosság minden területen való megjelenítését, a mainstreaminget tovább visszük, hiszen ez alapvető az a tény, hogy a stratégia nem említi eh, külön meg, az nem jelenti azt, hogy nem tennénk a területen, például a szociális jogok terén, eh, nem, ne használnánk ki azokat a lehetőségeket, amit a végrehajtás, az adatgyűjtés javítása, az EU alapok felhasználása, fogyaték, igazságügyi szempontokat is befogadó, figyelembe vevő végrehajtása hozna. A módosítók és ajánlások a jövőbeni stratégiára vonatkozóan feljegyezzük ezeket, és biztosak vagyunk abban, hogy lesznek olyan elemek, amelyeket már most a gyakorlatban át lehet ültetni. A stratégia végrehajtása során várjuk a, a vita végeredményét, a, várjuk a, záró, a végleges jelentést, és reméljük, hogy tovább tudunk együttműködni, adott esetben azért is, hogy tisztázzunk dolgokat. Köszönöm szépen, Stephens asszony! Mielőtt a következő napi rendi pontra térnénk, kívánna még szólni? Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Egy eh, rövid utolsó hozzászólással hadd köszönjem meg az összes árnyék előadónak, kollégáknak a megjegyzéseket, és eh, a bizottságnak is köszönetet mondok. Nagyon fontos mindannyiunknak, hogy együttműködjünk, hogy a lehető legjobb jelentés szülessen meg. Nagyon nagy munka vár még ránk a parlamentben. Láttuk két héttel ezelőtt az európai akadálymentesítési aktus is, hát diplomatikusan hogy is fogalmazzam, volt benne néhány félreértés azzal kapcsolatban, hogy a, a társadalomban a korlátoknak milyen hatásai vannak. Ezek a korlátok a fogyatékossággal élőket még inkább sújtják, úgyhogy hát nagyon nagy kár lenne, hogyha más bizottságra hagynánk ezt a kérdést, az rossz irányt jelentene, meg kell tudnunk győzni a tanácsot. És tulajdonképpen fel kell eh, világosítanunk a tanácsot arról, hogy mennyire fontos, hogy a fogyatékossággal élőket az élet minden területén bevonjuk Európában. Nem mondhatjuk azt, hogy Európa befogadó, hogyha ezt a jogszabályt nem hajtjuk végre. Ha az Egyesült Államokkal hasonlítjuk össze magunkat, akkor, eh, akkor zavarba ejtően le vagyunk maradva. A az egyenlő részvétel és a fogyatékossággal élők akadálymentesített hozzáférésével. Ez, lesz, ez a jelentés lesz a következő határozott lépés arra, hogy a hitelességünket visszanyerjük. Számítok a munkájukra, és várom, hogy az árnyékelőadói üléseken majd bizonyos kérdéseket és a szövegben egyes pontokat majd tisztázni tudunk. Nincs ezzel semmi gondom, és remélem, hogy sikerül kompromisszumra jutni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A foglalkoztatási szakbizottságban október 19-én szavazunk erről, a plenárison pedig novemberben. Ezzel térjünk át a következő napi rendi pontunkra, ami az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai Szolgáltatás, Szolgáltatási E-kártya és a kapcsolódó adminisztratív eszközök bevezetéséről. Megadom a szót Harkin asszonynak. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök asszony. A bizottság szerint a szabályozási korlátok a legsúlyosabb korlátok a határokon átnyúló közlekedésben, és itt egyértelmű, hogy van még lehetőség arra, hogy a szolgáltatási irányelven belül azon vállalkozások számára, amelyek határokon átnyúló szolgáltatásokat akarnak nyújtani, több lehetőséget teremtsünk. A bizottság azt reméli, hogy az e-kártya bevezetésével egyszerűsödni fog számos administratív eljárás is, és például a biztosítás igazolása, és így tovább. A szolgáltatói szolgáltatási kártya számos ágazatban sokak számára jól használható lesz, mérnökök, tervezők, hivatásos kommunikátorok körében, és Ugye nem jár külön új jogosítványokkal, mert a szolgáltatási irányelv az, amely a jogokat meghatározza, de sok praktikus eredménye, hatása lesz. Van azonban jó pár kérdés, ami még nem tisztázott. Ez csak egy általános megjegyzése részemről. Számos ágazatból hallunk ellenkező hangokat, akik nem akarják az elektronikus kártyát. Szakszervezetektől is jönnek ilyen hangok, foglalkoztatóktól is, munkadóktól. És hát ezeknek a tükrében meg kell újra vizsgálnunk, hogy mit is javasolunk. Különböző nemzeti parlamentektől is kaptunk véleményeket. A német és osztrák szövetségi gyűléstől, és nem egyértelműen támogatóak ezek. Most az a dilemmám, hogy menjek-e tovább, próbálja -e a bizottsági javaslatot javítani, vagy hagyjam az egészet, és lássam be, hogy itt valószínűleg nagyon nagy ellenállásba ütközik a dolog. Én jelenleg még megpróbálok módosítókkal olyan elemeket belevinni a szövegbe, amely által emészhetővé teszem az ellenkezők számára a javaslatot. Például az építőágazatnak képviselői számára, és a biztosítási ágazat képviselői számára, és egy ilyen karcsúsított javaslat tervezet, amelynek az időterve is kényelmesebb, talán elfogadható lesz számukra. Ezeket tehát módosítókban megfogalmaztam, de azért van még néhány megjegyzésem. És amit most mondok, azt a német Bundestag mondta az eredeti szöveg elolvasása után. Nyilván érdemben már később foglalkozunk velük, de el kell, hogy mondjam őket itt is. Az az egyik érvük, hogy ez a javaslat bizottságok és a tagállamok közötti viszonyt meghaladó kompetenciákat igényelne, és előfordulhat, hogy nem áll meg a bíróság előtt, hogyha a tagállamok ö, megtámadják azt. Mert azt várja el a tagállamoktól, hogy az előtt fogadják el, vagy támadják meg a jog, jogalkotási javaslatot, mielőtt lett volna nekik is lehetőségük elgondolkodni azon, hogy hogyan oldják meg azt saját hatáskörben. És ez egy eléggé komoly felvetés és arra sem gondolt a javaslat, arra nem gondolt a javaslat, hogy ezt kezelje. Módosítóimmal a felvetett problémák némelyikét talán orvosolni fogom, de előre mondom, hogy mindet nem tudom orvosolni, és ezért is vagyok kíváncsi a kollégák véleményére, hogy, hogy lépjünk tovább. Köszönjük szépen, Harkin asszony! A néppártot Schulz úr képviseli, tessék. Köszönöm, elnök asszony. Ma itt a néppárt jelnyék jelentéstevőt, Tita Libet Kochtot képviselem, aki sajnos nem tud jelen lenni. Először is Marian Harkin jelentést tevőnek szeretnék a már most jó munkáért köszönetet mondani. Üdvözlöm azt az alapelvet, hogy az európai belső piacot elmétsük, és a határokon átnyúló szolgáltatási nyújtását egyszerűsítsük. Ugyanakkor a minőség és biztonsági sztenderdek nem gyengülhetnek ezáltal. A javaslat csak egy bevezetés az új, már ami az új európai szolgáltatásügyi kártyát illeti, ezt kritikusan láttam. A bizottsági javaslat nem eléggé kiérlelt, és számos gyenge pontot mutat fel, amelyeken mindenképpen dolgoznunk kell. Különösen arra kellene figyelnünk, hogy ne legyenek párhuzamos, ne hozzunk létre párhuzamos struktúrákat, mindenek előtt a már létező európai szakmai igazolványra kell ráirányítanunk a figyelmet, és a ö, kapcsolattartó pontokra. Ezen kívül kérdésem, hogy egyáltalán szükséges-e új koordináló szervet létrehozni, nem lenne észszerűbb a már létező struktúrákat alkalmazni. Ezen kívül feltétlen szükség van arra, hogy az egyes tagállamok kompetenciáit és struktúráit figyelembe vegyük. Németországban például szövetségi struktúra létezik. Nem a Német Szövetségi Köztársaság lenne felelős a szolgáltatási kártya kiadásáért, hanem az egyes tartományi, egyes német tartományok. Ez kiegészítő problémákat okoz. Módosítókat fogok benyújtani, és Örülök a további együttműködésnek a jelentéstevővel és az összes elnyék jelentéstevővel. Köszönöm. Thank you, Madam Regner. Köszönöm szépen. Régner asszony. Köszönöm, elnök asszony. Itt nem egy jogalkotási tervről van szó, amely hasonlít a többihez, hanem itt egy egészen alapvető kihatásokkal bíró javaslatról van szó a foglalkoztatottakra, vagy az önálló munkavállalókra az egész belső piacon. Ugye a belső piaci működés az fontos, hogy ez jól működjön, de ez csak akkor működhet jól, hogyha a keretfeltételek mindenkinek egyenlőek, és ezeket megfelelően védjük. A belső piacnak az embereket kell szolgálnia, hozzá kell járulni a jóléthez, nem öncél ez. És itt ezen javaslatnál, ugye itt egy irányelvre irányuló javaslatunk van, azt látjuk, hogy a hozzáadott érték kétségbe vonható. A szolgáltatás irányelvet végrehajtották, és továbbra is rengeteg kérdés van, hézagok, az egységes partner kapcsolattartó szervek vonatkozásában, és nagyon sok dolog, amit évekkel ezelőtt létrehoztunk, az még nem működik, ezeket végre kellene, végre kellene hajtani. A kiküldetések, ez, ezek sem választhatók el a szolgáltatási témakörtől. Jelenleg olyan a helyzet, hogy a szolgáltatások ugyanakkor az ön az önálló munkavállalók is idevonandók, de nagyon sok területen a definíciók, hogyha megnézzük, hogyha tehát az emberek egy másik európai országban dolgoznak, akkor itt felvetődik a kérdés, hogy itt valóban olyan szeméről van ez szó, aki, önki, aki önálló szolgáltatást nyújt, vagy áll mm, önálló munkavállalóról. Tehát itt a kiküldetési irányem nagyon sok ilyen esetet nem fed le, és akkor jön még itt ez a szolgáltatási kártya, ami egyfajta kerülótat kínálhat az ilyen esetekre, és nem szabályozza fel ezeket a tényállásokat. Itt ugye most a rendeletről beszélünk, a jelentéstevő nagyon sok érdekes szempontot felvetett, ugyanakkor sok kérdés is felvetődik hogy egy kicsit mi ebben a témába bocsájtkozzunk. Itt például a biztosítási védelemmel kapcsolatosan támasztott követelmények. Ez nagyon fontos, ez már egy részletkérdés rögtön. Ez egy alapvető kérdés, amikor a határokon átnyúló szolgáltatásokról beszélünk. Ugye mindenkinek tudatában kell lennie, hogy milyen minőségekkel bír az adott szolgáltatás, és, ezt meg, és ennek megfelelően működnie kell Ugye itt most általánosságban fogalmazok, de a működéshez tartozik egy megfelelő ellenőrzés is. A szabályok csak annyit érnek ugyanis, amennyiben ezeket betartjuk. Ugye itt a sebességkorlátozás esetén, hogyha soha nincs rendőr vagy sebességmérő, akkor bárki mehet gyorsabban, mint az adott sebességkorlátozás, és ugyanaz érvényes a szolgáltatásokra is, amelyeket ezen kártya révén határokon átnyúló módon lehet nyújtani. Az információim szerint azok, akik nemzeti szinten felelősek a végrehajtásért, azok abba az irányba mennek, hogy a fennálló ellenőrzések sem elégségesek már, és ez még inkább megnehezül majd, ez nem lehet Európa érdeke hogy hat, ugyanis a határokon átnyúló szolgáltatás nyújtás azt jelenti, hogy jó minőségben kell nyújtani ezen szolgáltatásokat az alkalmazottak, foglalkoztatottak, a fogyasztók szemére, de azok szemére is, akik tisztességes versenyt óhajtanak a piacon. Eltelenségben fogalmaztam, ugye itt van még a származási ország, amit a hátsó újra belopnak, ez az áll, önfoglalkoztató megint csak lehetőséget kap az ilyenfajta tényállások megvalósulása és ezek nagyon érzékeny ágazatok, amikről itt szó van. Nem fogok már sokáig beszélni, de hogyha megnézzük az ágazatokat, amelyek itt fel vannak sorolva, ugye itt nagyon alaposan fel vannak sorolva, és ezekről tudjuk, hogy a kiküldetéssel kapcsolatosan már vannak problémáik ezen ágazatoknak, ami ugye egy teljesen más téma. Az összes képviselőt arra kérem, akik most itt vannak a teremben, hogy Ugye ez, ebben nagyon szép lenne ez a téma, hogyha félig meddig homogén belső piac jönne létre, de itt figyeljünk ö, oda ezekre a témákra, és nagyon pragmatikusan közelítsük mindezt meg. Ugye nem, nem mondjuk azt, hogy nézzük a rendeletet, aztán az irányelvet, aztán a szakmai képesítéseket és azok elismerését, és aztán a kiküldetés irányelvet, ezeket nem lehet egymástól elválasztva kezelni, ezek egy nagy csomagot ö, alkotnak, mindegyikre együtt oda kell figyelni. Kérdés tehát, hogy hol van itt a hozzáadott érték, én ezt nem látom, és ennek megfelelően csak azt tudom javasolni, hogy itt nagyon kritikusan és inkább elutasítóan álljunk ezen projekttel szemben. Thank you. Uh... Köszönöm szépen. Ulrike nincs itt. Van-e más? az LCR e nevében, aki felváltja őt, úgy látom nincs. A, a GUNGL hozzászólóját sem látom. Ez Danoka asszony. A zöldek nevében megadom önnek a szót. Köszönöm szépen. Hálás vagyok én is Mariannak, és mindenkinek, akik már hozzászóltak és megkérdőjelezték ezt a javaslatot. Nekünk is több kérdésünk van. Már akkor is volt, amikor elkezdtük a javaslatot olvasni. Meg kellene értsük, hogy lehet -e egyáltalán jól értékelni ezt a javaslatot? Elsősorban az eh, aggaszt minket, ami az európai szakmai elkártya. Ezt ugye alig két éve vezették be 2016. januárjában, és nagyon jó lenne, hogyha a bizottság jelentést beszámolna arról, hogy hogyan működik. Mi lett az eredménye a kezdeményezésnek, de természetesen az Európai Szolgáltatási elkártya önkéntes alapú lenne, viszont amikor a javaslatot olvassuk, akkor abból nem világos, további ter, hogy jelente további terhet a vállalkozóknak és a szolgáltatóknak, különösen azoknak, akik egyetlen, egy, akik csak egy alkalomra mennének kidolgozni, vagy átmeneti időszakra a szolgáltatás nyújtására. Marian Harkin already wants to Nagyra értékelem a, az előadó munkáját, hogy már most korlátozni akarja a jelentés hatáját. Úgy gondolom, hogy ez jó lenne. Kétségeink vannak, és azt szeretnénk először is látni, hogy milyen javaslatai lesznek a, az előadónak, és azt követően fogjuk csak a kérdéseinket megfogalmazni. Köszönöm szépen. Köszönöm én is. Máten úr a következő. Köszönöm, elnök asszony. Nyilvánvaló, hogy egyszerűsíteni akarjuk az administratív bonyolultságot, ez egy jó ötletnek, jó döntésnek tűnik. Azonban ezen jelentést illetően az elektronikus európai szolgáltatás nyújtási be, kártya bevezetését illetően és ahhoz tartozó adminisztratív eljárások egyszerűsítését illetően máshogyan vélekedünk, és csatlakozom az előttem szólókhoz, Harkin asszonyhoz elsőként, ugyanis itt nyilvánvalóan és sajnálatos módon a projektnek az a célja, hogy ugye az egységes piacot tűzze az zászlajára és az akadályok ellen lépjen fel már, ami a szolgáltatások határokon átnyúló nyújtását illeti. Ugyanakkor kollégák, ez a szöveg korlátoz a szuverén államok hatásköreit, akik ugye engedélyezniük kell, hogy egy adott szolgáltatást nyújtsanak a területükön. Második ok, hogy több ágazat e, attól fél, hogy megerősödik a színlelt önfoglalkoztatás jelentősége, vagy a be nem jelensége, vagy a be nem jelentett munkái, vagy a ö, e, kiküldött munkavállalók be nem jelentéséé. Éppen ezért valóban korlátozni kell azon mesterségek, illetve szakmák e, szemet, ahol is engedélyezni lehet ezen elektronikus kártya használatát. És aztán végezetül úgy véljük, és azt hiszem, hogy ez mindenki nyugtalansága vagy aggodalma itt a teremben, hogy ez a kártya megerősíti a szociális dömpinget, lehetővé téve a külföldiek számára, hogy számos eljáráson nem menjenek keresztül, ugye az engedélyezés, az administratív bevallás például, a mi esetünkben, a franciák esetében. Tehát nagyon óvatosnak kell lennünk, ahogyan a jelentéstevő asszony is ezt javasolta. Thank you. Eh, Madam uh, eh, the floor is yours. Eh, děkuji za udělení slova. Jako zpravodajka pro následující bod, který se týká směrnice. O... Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék a, az elszolgáltatói kártyához néhány szót szólni. Ez ugye egy önkéntes eszköz, és úgy gondolom, hogy ez egy kísérlet, egy próbálkozás, hogy ösztönözzük a belső piac szolgáltatásait. Azt hiszem érdemes tárgyalni, megbeszélni azt, hogy valóban ez a legjobb eszköz arra, hogy azokat a kockázatokat csökkentsük, amiket Hárkén előadóasszony is említett a szakmákkal kapcsolatban, amik felsorolásra kerültek. Nos, nekem van más javaslatom is az irányelvre vonatkozóan. Meg kellene mondanunk azt is, hogy az eszközökön kívül hogyan akarunk még segíteni, hogyan akarjuk segíteni a belső piacon a szolgáltatásokat. Úgy gondolom, hogy ezzel a képzettségeket is jobban el lehetne eh, ismerni. E területen jelenleg még eltérések vannak. Ez az eszköz azonban nem eh, kötelező, hanem a tagállamtól függ, hogy eh, elfogadják-e és alkalmazzák-e. Viszont úgy gondolom, hogy ez megérdemelné, hogy jobban koordináljuk a szolgáltatásokat a belső piacon, hogy javítsuk a helyzetet nem csak a fizikai személyek, a munkavállalók számára, hanem a fogyasztók számára is. Ez is egy nagyon fontos szempont lehet. Thank you. Köszönöm. Hárkén asszonynak adom újra meg a szót. Nem tudom, hogy a bizottságtól nincs itt senki? A bizottság után akar szólni? Persze, akkor Sáusz úr, megadom önnek a szót először. Igen, itt vagyok. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Azt hiszem, nagy érdeklődéssel hallottam, nem csak Harkin asszony javaslatát, hanem minden többi javaslatot, megjegyzést, a mi javaslatunkra vonatkozó véleményt. Nem titok, rengeteg mm, zajongás van a körül, hogy az elkártya milyen eredményeket hozott. Nos, annyit hadd mondjak el, hogy nyitottak vagyunk arra, hogy hogyan lehet javítani ezt az eszközt. Az eszköznek az volt a célja, és ezt szeretném eh, hangsúlyozni, hogy a jelenlegi eh, szolgáltatói irányelvet eh, szolgálja, ne menjen azon tovább. A ház azonban az eredeti szándékoknál többet kívánt. Az eredeti elvet 2006-ban sok hosszan vitattuk, többször voltam itt ezzel kapcsolatban. Az elkártya az eredeti elvet nem szolgálja. A származás országának az egyetlen jogköre az az, hogy ellenőrizze és biztosítsa azt, hogy a szolgáltató valóban a saját területén szolgáltatja a, a szolgáltatásait. Mindenféle ellenőrzési, szabályozói jogkör továbbra is a tagállamnál marad. Semmit nem változtat tehát. Nos, az, hogy az elkártya a, a mm, látszatvállalatokat, önfoglalkoztatottakat illegális tevékenységre ösztönözne. Nos, meg kell, hogy mondjam, hogy az elkártyával sokkal könnyebben lehet ellenőrizni, hogy egy-egy vállalat mit, tisza, mit csinál nem kell az e-kártyát kérni. Továbbra is lehet a kártya nélkül a, a vendéglátországban folytatni a tevékenységet. De mégis, amilyen mértékben alkalmazzák, vagy amilyen mértékben akarja a tagország, hogy használják az e-kártyát, olyan mértékben tudják majd az ellenőrzéseket is pontosítani kiszűrhetik a postafiók vállalatokat, vagy a hamis cégeket. Köszönöm szépen, akkor Hárkin asszonynak adom meg a szót. Köszönöm. Azt hiszem, a mai vita sokat segített abban, hogy tisztázunk néhány fenntartást a kollégákban. Valóban, például arról, hogy a szolgáltatói irányelv hogyan működik mintha úgy éreznénk, hogy bármilyen probléma is van, az majd megsokszorozódik akkor, hogyha bevezetik az elkártyát. Azt hiszem vannak valós, de vannak csak érzékelt fenntartások és problémfélelmek. Az intézkedés végrehajtásától függ minden. Lehet, hogy túl sokat kérünk, és majd a kollégák végig gondolják. De Kérdés, hogy ez a javaslat kezeli-e az érzékelt problémákat a szolgáltatói irányelv működésével kapcsolatban. Nos, én nem tudok erre a kérdésre válaszolni, de természetesen nyitott vagyok, nyitott vagyok, hogy feltárjuk a lehetőségeket. Elhangzott ugye, hogy ez egy önkéntes kártya a vállalatok számára, igen, de ha úgy döntenek, hogy használják, akkor már kötelező abban az országban az ország számára. Tehát nem mondható, hogy pusztán önkéntes lenne. Egyet tudok érteni azzal a véleménnyel, hogy meg kell nézzük, hogy vajon a javaslat célba jut-e. Eléri azt a célt, amit kell. És az EPP-s kollégáknak igaza van, hogy a párhuzamos struktúrák, az, egy, az egyetlen kapcsolati pont, és más kérdésekben még problémák vannak, de ezeket a szövegtörzsben majd lehet rendezni. De szeretném jelezni a bizottságnak, hogy az elkártya a, a hamis vagy áll önfoglalkoztatott elkártyája veszélyt jelent, mert nem adja meg azt a biztonságot, amire bizonyságot, amire szükség lenne. A vállalatok és a fogyasztók a, vendég eh, tagország, a vendéglátó tagországban azonos feltételeket kell, hogy kapjanak, mint a szolgáltató. Tehát nem csak arról van szó, hogy bizonyos országok határon átnyúló szerződéseket biztosítanak, hanem azonos feltételekről is szó van a tagállamok között. Egyetértek a szocialista kollégámmal, valóban vannak még meg nem válaszolatlan kérdések a szolgáltatás minősége és a korábban elhangzott jogkövető magatartással kapcsolatban is. Úgy gondolom, hogy a határidőt újra módosítani kell, és sokat kell még beszélnünk erről, de már nagyon várom, hogy mit fognak a kollégák szólni. Thank you, Madam Harkin. Köszönjük, Harkin asszony. Az időterv, ami előttem van, azt írja elő, hogy október 24-ig kell benyújtani 12-ig a módosítókat. Ezeket november 9-éig és 9-én fogjuk megvitatni. pontosabban november 20-án, ahogy itt mondják nekem. A szavazás, a szabbizottsági szavazás időpontja még nem végleges, december 4-e, a plenáris szavazás pedig várhatóan, hát ezután lesz, de nem tudjuk mikor. Köszönöm szépen. 8-as napi rendi pontot akkor kell most megtárgyalnunk. Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az elkártya jogi és működési keretéről. Ezt a véleményt a jogi és operatív környezet ezen aspektusát Sojdrova asszony dolgozta ki. Parancsoljon! Köszönöm szépen. Emlékeztetném önöket arra, hogy ez a foglalkoztatási bizottság saját véleménye a szolgáltatási e-kártyáról. Ahogy már elhangzott, az e-kártya önkéntes, és fő célja, hogy egyszerűsítse a cégek számára a határokon átnyúló tevékenységet, például az építő ipari cégekét, de szolgáltató cégeket is komolyan érinthet, mert a szolgáltatási ágazat határokon átnyúló potenciája még nincsen kiaknázva. Az elődöm, az előző vita során megkérdőjelezte, hogy ez egy jó kezdeményezése. Tény, hogy a tagállamokkal együtt kell gondolkodni, és hogy hogyan lehet őket arra ösztönözni, hogy hajlandóak legyenek más külföldi cégek számára javítani a körülményeket. Erre semmi nem kötelezi őket, a szolgáltatási e-kártya révén a tagállamok azt a kötelezettséget vennék a nyakukba, hogy szolgáltató cégeknek szolgáltatásokat nyújtanak, tehát kötelező lenne az e-kártyát kiállítaniuk a náluk működő külföldi cégek dolgozói számára. A cégeknek pedig persze pontosan közölni kéne a tagállamokkal, hogy mettől meddig milyen tevékenységet akarnak végezni. Szerintem ebben sok hozzáadott érték van. A jelenlegi szabályok körülményei között a befogadó tagállam semmilyen információt nem köteles adni a nála dolgoztató vállalkozásnak. Ezonban a jövőben ezt a vállalkozások már otthon megkérhetnék, mielőtt elindulnak, és a kártya révén tartanák a kapcsolatot a kompetens tagállami hatóságokkal. És így az adott vállalkozás minden rendelkezésnek meg kellene, hogy feleljen a befogadó országban, és automatikusan meg is felelne. Tehát ez kölcsönös haszon. Az új rendelet nem fogalmazott még meg normákat, hogy pontosan miket kéne betartani. Ez egyelőre hatósági eljárás során tisztázódik. Egyesekben kétel merült föl, hogy vissza lehet élni a kártyával. De hát ezeket kezelni kell, ezeket a problémákat, is lehet is. Erre vonatkozóan lesz néhány módosítom. Hangsúlyoznunk kell, hogy ez e-kártya önkéntes kezdettől fogva. Másodszorban. Az elkártya első közelítésben 24 hónapra lenne érvényes, és meghosszabbítható még két évvel az érvényessége. De ez feltételhez kötött. A vállalkozásnak a befogadó ország felé jelentenie kell minden tevékenységét, de ez a befogadó országnak is jó, mert jobban rálát a nála működő cégekre. És hallgatólagos megállapodás volt eddig az együttműködés háttere. Ez explicitálná a helyzetet, és nem kellene ajtók mögötti megállapodásokat kötni. Transzparensebb lenne minden Európán belül másik országban működő cég működése. Mert a kártyát kiváltó vállalkozásnak folyamatosan frissíteni kell az adatait, és ha bármelyik dolgozója lejárt adatokkal dolgozik, akkor azt szankcionálnák. Én ezeket építeném be az eredeti szövegbe, hogy legyen tehát azoknak is válaszunk, akik aggódnak, és eh, hogy látható legyen, hogy egyeztettünk a munkaadókkal, munkavállalókkal, szakszervezetekkel, és ezen egyeztetések után javasoljuk ezt a módosítást. Én egyébként ezen túlmenően is hajlandó vagyok az árnyék előadókkal is még tárgyalni, és más szakemberekkel is. Én javaslom az irányelvet a támogatásra. asszony? Köszönöm szépen az irányelvre ugyanaz érvényes, amit elmondtam a rendeletről. Annak az is. Ugye ez elméletben nagyon szép, azonban nagyon sok kockázat vetődik fel, veszély, sok kérdés. Ezek túl nagyok ahhoz, hogy a jelenlegi időpontban elfogadhatnánk akár az irányelvet, akár a rendeletet, sokkal inkább ezek elutasítására hívok fel mindenkit, és nagyra becsülöm, amit Sajdrov asszony mondott a lehetséges javításokról. Úgyra becsülöm mindazt, amit említett, de ez nem elégséges, mert ezek a kérdések, ezek a nagy veszélyek fennállnak, ezek hatalmasak. Talán csak két példa, nem fogom ezzel az egész komplex kérdéskört lefedni. Ugye az építőipar rendkívül érzékeny, és ez itt említésre kerül hagyományos módon ugye egy határokon átnyúló szolgáltatás nyújtóágazatról van szó, és most nagyon szemléletesen mutatnám be, hogy van itt, tehát elképzelhető, hogy egy építkezésen ugye az ellenőrzések Ausztriában, de biztos vagyok benne, hogy ez más országban is hasonlóan működik, tehát megállapították az ellenőrzések során, hogy itt egy önálló munkavállalóról van szó, idézőjelben egy klasszikus, ugye szín lett önfoglalkoztatóról. Tehát ez az osztrák jog szerint ez egy munkavállalói tevékenység. Und wenn bei Kontrollen festgestellt az ellenőrzéseknél azt állapítják meg, hogy itt egy vállalkozásról van szó, Tehát, hogyha az irányelv értelmében kezelnénk, akkor ő nem egy klasszikus vállalkozó, aki szolgáltatást nyújt, hanem ő itt valójában a munkavállaló fogalmát testesíti meg, és ez nagyon sok más szakmában is hasonló problémákat vet fel, hogyha az adott személyek szolgáltatási kártyát kapnak, akkor a fogadó országban a hatóságok, és itt ugye megint csak a színlelt önfoglalkoztatás problémája vetődik fel, hogyan tudják a hatóságok ezt a jelenséget ellenőrizni? Az irányelv révén vannak erre eszközök, ezek elégségesek-e? Sojdrova asszony az imént említette, hogy arra is kell gondolnunk, hogy mit tehetünk, hogy valóban működjék a belső piac, ez a cél, ez az, amire törekszünk. Itt nem a szolgáltatási kártyával kellene kezdeni, hanem egy európai szinten működő hatóságok közötti együttműködéssel. Hogyan is működjön ez, hogyha tehet egy szolgáltató, egy vállalat Ugye most én osztrákként német szolgáltatás nyújtási kártyával Észtországba, Spanyolországba megyek, és ott a kártyán az van németül, hogy van ez a kártyám, és az észt hatóságok esetében ugye az lenne előírva, hogy ezt észtre fordítsák, vagy akár Spanyolországban, vagy Spanyolország, spanyolra, tehát itt nagyon sok kérdés vetődik fel, és szerintem emiatt nem mondhatunk erre a rendszerre igent. A szolgáltatási irányelvnél ezek a dolgok, amik itt felmerültek, azokat valóban keményen végre kellene hajtani, hogy a belső piac működjék, és gondoskodni kell arról, azon kell dolgozni, hogy a fennálló hatóságok együttműködése valóban működjék. Itt száz történetet tudnék elmesélni, amelyek megvalósulnak a gyakorlatban. Sajnos mindez nem működik elégségesen. A határokon átnyúló hatóságok nem cserélnek eléggé eszmét, e, e, eléggé adatokat, és így hogyan lehet mindezt végrehajtani. Mindez csak mindennek az lenne a cél, hogy azoknak kell várjon javára, akik a szolgáltatásokat nyújtani hogy. Köszönöm, Harkin asszony. Köszönöm. Azt hiszem elmondtam már, amit akartam az eredeti első felszólalásomban, de nagyon nagyra értékelem, amit az előadó tesz és mond a safeguardok tekintetében, sőt, én még tovább mennék. Az építőágazat tekintetében, és érdekelne, hogy az engedélyezés és akadályok eltörlése alatt mit ért. Ezt meg kell még vizsgálni. Lenne egy kérdésem a bizottsághoz, ha megengedik. Ha kiadják az elkártyákat, és ezeket elvileg ugye határozatlan időre készítik el. A tagállam betilthatja-e annak használatát a saját határai között? Megakadályozható-e, hogyha a kártya létrejön egy tagállam által, annak használata. És ha a tagállam adja ki a kártyát, de aztán mégis meg akarná azt szüntetni, akkor erre vonatkozóan van-e valamilyen elővigyázatossági intézkedés a szolgáltatás irányelvben. Tehát ha egy tagállam a bevezetést követően jön elő csak kifogásokkal, amelyeket korábban nem fogalmazott meg, akkor lehet-e kötelezni a használatára, vagy sem? És ami az egyik országban ö, történik, az mennyire befolyásolja egy, esetleg egy másik országban az elkártyák sikerességét? Erre gondoltak-e? Köszönöm. Márta asszonynak adom meg a szót, és aztán a bizottságnak, ha megengedi. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt kollégák. Ugye jól értik, hogy igencsak szkeptikusan állunk ez az irányelvhez amely ugye az operatív vagy jogi keretre vonatkozik, amelyet alkalmazni kellene a szolgáltatási e-kártyája, és el kell, hogy mondjam, hogy igencsak szkeptikusak vagyunk. Ugye automatikus megújítás, ez csak egy hamisítás, a delegált jogi aktusokhoz a bizottság hatásköre, ez lehetetlené teszi, hogy a tagállamok a követeléseiket érvényesítsék. Ugye itt arra is utalok az ötös és a hatos módosítókra, amikor még ki se adták a kártyát. Nos, ez a jogi keret mindenféleképpen egy hihetetlen hanyug, hanyagságról tesz tanúbizonyságot, megfosztja a tagállamot, a fogadó tagállamot számos jogától ugye mi van, hogyha nemzeti ö, el, ö, jogszabályok változnak, ha például a szolgáltató több szankciót kap hamisítás miatt? A befogadó tagállam vajon visszavonhatja véglegesen a kártyáját? Ez a kártya számos pontatlanságtól szenved. Még egyszer ismételjük fáradhatatlanul, hogy az egységes piac, ami egyre abszolútistább, az európai jogalkotókat arra ösztönzi, elnézést a kifejezésért, hogy egyszerűen elnyomják a tagállamok szuverenitását, rátelepedjenek. A módosító elnézését kérem a jelentéstevő asszonynak, nyilvánvalóan teljesen ellenkező irányba mutatnak majd. Thank you, and now Mr. Köszönöm. És a bizottság részéről felszólnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Általában vagy a feltett kérdésekre válaszolják? Minden kérdésre válaszolhat, ha gondolja. Nos, konkrétan nekem feltett kérdésre hadd válaszoljak Harkin asszonynak. A tagállam feltételezhetően továbbra is meg fogja tartani vizsgálati jogkörét, és azt a jogköret is, hogy felfüggesse vagy visszavonja egy szolgáltató e-kártyáját. Ha alapos indoka van arra, hogy valami nem megfelelő, hogy visszaélnek az elkártyákkal, akkor a, semmi nem tartja vissza a tagállamot abban, hogy vizsgáljon, az ellenőrzéseket elvégezze. A kártya kiadása nem változtat ezen semmit tulajdonképpen válaszolta maga kérdésére, önmaga kérdésére is, hogy vajon a kártya felfüggesztése vagy visszavonása befolyásolja a másik tagállama való működést. A tagállamban a befogadó tagállamban, hogyha történt valami, akkor nem, de hogyha az eredeti tagállamban, tehát akkor a a kártya felfüggesztése vagy visszavonása azt fogja jelenni, hogy az e-kártyát az unió egészében felfüggesztik vagy visszavonják. Tehát ebben az, ért, ebben az értelemben, ebben az esetben Európai Uniós alkalmazásra kerül a határozat, a visszavonás vagy felfüggesztés. Az osztrák kolléganő az osztrák problémákat említette a példáiban. Az e-kártya és talán most ismétlem magam, célja az, hogy a hatóságok ellenőrizzék a, a, a hamis önfoglalkoztatást. Ha egy szolgáltató nem önfoglalkoztató a hazájában, akkor nagyon nehéz lesz e-kártyát kapnia először is, mert tulajdonképpen a hazájában kell, hogy szolgáltasson. Ha feltételezzük, hogy végigjárják az e-kártya eljárást, akkor lesz bizonyíték. Ha nem ö, járják végig az elkártyás eljárást, akkor ez dolog igaz. De ez de akkor sem ösztönzi őket a visszaélésre. Továbbra is úgy gondoljuk, hogy a, az elkártya nem ösztönzi a hamis önkor, önfoglalkoztatást, a, a, a postaláda cégeket, de lehetőséget ad, hogy ellenőrizzék, hogy mindaz, amit lefektetnek, az helyese. Köszönöm szépen. Šelderova asszonynak adom meg a szót zárszónak. Kolegyním a kolegům za vyjádření, děkuji také komisi. Köszönöm szépen, kedves kollégák, valóban én is szeretnék először is köszönetet mondani a bizottságnak. Meg kell, hogy mondjam, hogy nem én írtam az irányelvet, én az előadója vagyok csak a jelentésnek, és az én feladatom az, hogy a javaslatokat megvizsgáljam, és esetleg módosítókat nyújtsak be. Ha úgy gondolom, hogy a javaslat javítható, tehát értem az önök ellenállását e projekttel szemben, de feltételezem, hogy Máten kollega például a, eleve a belső piac ellen van, feltételezem, hogy például javítani akar, tehát rajta kívül mondjuk azért gondolom, hogy a többiek javítani akarják a belső piac működését. Úgy gondolom, hogy a javaslat ennek egy eszköze. Rajtunk múlik, hogy mennyire lesz működőképes az eszköz. Hákin asszony kérdezte, hogy miért foglalkozom ezzel a csendes beleegyezéssel. Nos, a bizottság javasolja ezt, és arra az esetre, hogyha a vendégle, a befogadó ország, vagy a vendéglátó országnak eh, nincs negatív véleménye, és eh, engedélyezik a szolgáltatásokat. Tehát az tulajdonképpen az elkártya működőképességét eh, segíti majd. Ahhoz, hogy bizonyosak legyünk a, a vendéglátó országgal kapcsolatban is, az az úgynevezett csendes jóváhagyás, tehát nem alkalmazandó Azért nem, mert bármiféle késlekedés, félreértés adódhat, sőt lehetőség nyílhat arra is, hogy, hogy tisztázni kell bizonyos dolgokat. Ahhoz, hogy az e-kártya érvényes legyen, ahhoz egyetért, eh, ahhoz egy valódi egyet, beleegyezés engedély szükséges, nem pedig csak a csöndes. Nem tudom, hogy a bizottság biztos nem fog erre már mondani semmit, de én úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy mindenféle félreértést elkerüljünk a jóváhagyási folyamatban, nos úgy gondolom, hogy ahhoz határozott egyetértésre van szükség. Ennyit a csöndes jóváhagyásról. Egyébként pedig úgy gondolom, hogy majd meg fogjuk nézni, meg fogjuk látni, hogy lehet-e elfogadhatóvá alakítani ezt a tervezetet. Köszönöm szépen, köszönöm ezt a nagyon fontos vitát mindannyiuknak. Igazából jó. Jól állunk időben, hiszen a módosítók határideje október 24-e, ami azt jelenti, hogy bőven van idő arra, hogy lépjünk és a november 20-áig kell a benyújtott módosítókat végig gondolni. Használjuk jól a rendelkezésünkre álló időt. És akkor a lehető legjobb eredményt tudjuk elérni. Köszönöm szépen. A a vitát, amiben sok minden tisztázódott, vagy még homályosabbá vált. A következő szakbizottsági ülésünk október 10-e délelőtt délutáni ülés lesz itt Brüsszelben. Mindenkinek addig is minden jót kívánok, köszönöm a részvételt.